Megnyitjuk az ülést. Az első napi rendi pont, amelyel foglalkozunk, az innovatív finanszírozás globális és európai szinten. A jelentéstevő pedig Anni Polema, Podima, tessék parancsoljon. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο εισαγωγικά, είναι η τελευταία μας συζήτηση. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ki szeretném hangsúlyozni, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy az innovatív finanszírozási eszközökről való jelentés komoly többletértékkel jár, különösen a mostani időpontban. Hiszen minden alternatív megoldást meg kell vizsgálnunk, az új forrásokat és az új finanszírozási eszközöket egy olyan időpontban, amikor az európai gazdaság és a nemzeti költségvetéseknek egyre inkább szüksége van erre, mégpedig szük, inkább szüksége van erre, mint régen. Ez tehát az innovatív finanszírozási eszközök fontos dimenziója. Egy további fontos dimenzió ezen eszközök szabályozó szerepére vonatkozik, azért, hogy elérjék a pénzügyi felügyelet szintjét, másrészt pedig, a gazdasági irányítással való összefüggéseket kidomborítsák. Az új pénzügyi finanszírozási eszközök ugyanakkor esélyt is jelentenek megítélésem szerint a parlament számára, hiszen így tudja, tudja megmutatni a parlament, hogy létezik egy közösségi megközelítés. Úgy hiszem ezen felül, hogy az európai polgároknak ezzel üzenetet is meg tudunk fogalmazni, hogy képesek vagyunk európai megoldások kialakítására, elfogadására. Ezen intézkedések kiegészíthetik a nemzeti erőfeszítéseket és intézkedéseket. Erről már tegnap is beszéltünk. Beszéltünk tegnap a gazdasági politikai csomagról, és éppen európai szinten ezen innovatív finanszírozási eszközök mézes madzakként működhetnek, vagy ösztönzőként, nehogy Isten, ösztökeként működhetnek és ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Európai Unió politikája hatékonyabbá válik. Szólok már is a kompromisszumos módosító indítványokról, amelyeket meg tudtunk határozni a tárgyalások után, és azután, hogy az árnyék jelentéstevőkkel is leültünk és egyeztettünk, számos módosító indítványt nyújtottak be, egy-két kulcskérdésnél alapvető véleménykülönbség volt közöttünk, és feladatunk az volt, hogy egy olyan közös pontot találjunk, amely támogatással bír, és így az Európai Parlament egységes hangon tudjon szólni. Három pillére vonatkozik a javaslat. Egyrészt a pénzügyi ágazat megadóztatásáról szólnak a módosító indítványok, itt azt mondtuk, hogy egy-két dolog még, még átalakulóban van. Ugye a szöveg ötös, ötös pontja szól a járulékos bevételi forrásokról. Megegyezhettünk abban is, hogy a mai fejlemények a G20 szinterén segítenek abban, hogy egy nemzetközi megállapodást lehessen kötni a két témakörben. Megegyeztünk abban is, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő tanulságokat vonjunk le az idáig történt eseményekből, illetve abból, azokból a tapasztalatokból, amelyeket az egyes tagállamok szereztek, és arra is figyelni kell, hogyha egy pénzügyi tranzakcióra kivetett adó negatív kihatással jár, a tekintetben, hogy az Európai Unióból eltekintve más területre mennek a tranzakciók, akkor ez hozzájárulhat a pénzügyi ágazat átláthatóságához. Azután beszéltünk a pénzügyi tranzakcióra kivetett adó technikai szempontjairól, és beszéltünk arról, hogy többlet értékkel jár központi módon nyomon követni ezt. Ezután felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy egy hatástanulmányt is hajtson végre, amelyben figyelembe veszik azokat, az egy, azokat a szempontokat, mint a különböző földrajzi aránytalanságok, illetve azt a kérdést, hogy kik felelnek az adók kivetésének költségéért valamint a bevételek igazgatásának kérdését is felvetjük. Két pont merül itt fel, amelyek jelenleg még nyitottak és tisztázatlanok. Kezdem is az egyes ponttal. Itt az Európai Parlament márciusi állásfoglalására utalok, amely a pénzügyi tranzakciókra európai szintéren kivetett adók hatástanulmányával foglalkozik. Múlt kedden Strasbourg városában találkoztunk a jelentéstevőkkel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel, és a néppárt egy javaslattal élt a kérdés kapcsán. A márciusi állásfoglalás indítvány több pontjára utalunk, és um, itt um, a következőre utalunk. Tehát a következőt a, az irányítás vagy a, a vezetés fogalmának felvetésére teszünk javaslatot nemzetközi és európai szinten. Nos, ez az állítmány úgy tűnik, hogy mindenki számára elfogadható, és ennek alkalmazása segít abban, hogy létrehozzuk az egyességet. A hetes pont tekintetében nyitott Hetes pontban nyitott eh, kérdésekkel állunk szemben, másrészt pedig eh, a kompromisszumos módosító indítványban a Beresz jelentés 73. Eh, bekezdésére utalunk. Mit, mit utalunk? Szó szerint átvesszük a Beresz jelentés 73. pontját. A mi tervezetünk hetedik pontjában. Nos, ez az a szöveg, amelyet nagy többséggel fogadott el októberben a plenáris. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a hetedik pont arról szól és arról beszél, hogy egy nemzetközi pénzügyi tranzakcióra kivetett adóban kell megállapodni, de ha erre nem nincsen lehetőség, akkor legalábbis az EU terjeszen elő jogalkotási javaslatokat a pénzügyi tranzakciókra kivetendő uniós adó bevezetéséről. Nos, ami a második eh, részt illeti, az eurókötvényekről szóló részt illeti, ennek új címet adtunk ennek a résznek. Azért, hogy világosá tegyük, hogy mi a különbség a befektetési eurókötvények, illetve az európai hitel levelek között. Ezért, és itt kompromisszumban tudtunk megállapodni, hiszen világos, hogy nagyon mélyreható vita zajlik a e kérdés kapcsán arról, hogy a eurobondok, az eurókötvényeket eszközként lehet az államadóság egyes részeinek kölcsönös összevonáson alapuló adósságkezelési eszközként alkalmazni. Ezen felül Ezen felül szólunk a stabilitási mechanizmusról, és a legutóbbi állásfoglalásra visszautalunk amelyben az Európai Parlament az Európai Tanácstól világos politikai üzenetet fogalmaz meg számára a tekintetben, hogy vizsgálják meg, hogy célra vezető és hasznos-e az eurókötvények kiállítása. Ami a befektetési eurobondokat, eurókötvényeket illeti, egy kompromisszumos módosító indítvány szól arról, hogy ezeket ki lehessen bocsátani azért, hogy a működő tőke az Európa 2020 stratégia stratégiai céljait támogassa. Az energia megadóztatás kérdéséről is szól a dokumentum. Az okozó elvenek érvényesülnie kell az energiára kivetett adók területén is. Ez az egyik elve, amelyet követünk. Ezen felül fontos, hogy átmenettel rendelkezünk és egyre kevésbé munkát adóztassuk meg, és sokkal inkább a környezet szennyező tevékenységet adóztassuk meg. Mindenki tisztában van ennek a fontosságával. Ezen felül a széndiokszid 2 kibocsátás kritériumát is figyelembe kell venni, és ezzel a széndiokszid 2 kibocsátás, széndiokszid kibocsátásra fizetett díjak kettős hatással járnak. Egyrészt a G20-aknál megállapodásra juthatunk, ez az egyik eredmény, a másik pedig, hogy a fogyasztói viselkedések is megváltoznak, és talán hosszú távon egy szélesebb közű, körű megállapodásra is lehetőség van a WTO szintjén. A bizottság javaslatai azaz nem a bizottság, hanem az ITRE szakbizottság javaslatai is nagyon fontos részét képezik ennek a dokumentumnak. A fejlesztés finanszírozás területén is sikerült kompromisszumot kikovácsolnunk. Itt is az ITRE szakbizottság fontos javaslatai kerültek be a szövegbe. Nos, ennyit tudok mondani erről a dokumentumról jelenleg. Még egyszer meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek a kisztűnő munkát, köszönöm, hogy kompromisszum késznek mutatkoztak, és remélem, hogy az utolsó nehézséget, a hetes pontnál lévő utolsó nehézséget is meg lehet haladni, hiszen egy olyan kérdés ez, amelyben igazi becsvágyú, becsvágy vezérelhet bennünket, és ilyen módon a közös európai érdeket kell szem előtt tartanunk. Máskülönben arra is szükség van, hogy Európa ilyen nehéz korszakában a kohéziót, a koherenciát és a parlament hitelességét is megőrizzük. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Podimata asszonynak. Most pedig megadom a szót az, e- az EPP-nek, az EPP szóvivőjének. Nos, ezek nagyon érzékeny kérdések, és azt hiszem, hogy jelentéstevőként nagyon sok mindent elértünk a végső kompromisszum érdekében. De, mint hallottuk, még hosszú utat kell megtennünk, hogy a kompromisszumot végső formájába öntsük, és politikai szempontból is hasznos lenne, hogyha közös álláspontot tudnánk elérni, és a jövő heti szavazás előtt ezt megpróbáljuk időben elvégezni. Nem akarom elismételni, hogy miben is egyeztünk meg, csak szeretnék röviden kitérni egy-két még vitatandó kérdésre. Nyilván megértik Podimata asszony véleménye alapján is, hogy itt a pénzügyi műveletek adózásával kapcsolatban ragaszkodnunk kellene ahhoz a szöveghez, amelyet a Berez, Beres jelentése kapcsolatban megszavaztunk. Tehát, hogy hogy legyen egy, egy EU szinten és egy adó, ez úgy tűnik, hogy megvalósítható cél. Tudatában vagyok, hogy milyen előnyei és ugyanakkor hátrányai is vannak ennek EU szinten, és pontosan ezért kell várnunk a hatástanulmányra, és gondosan megvizsgálni amikor a végső formájában megkapjuk az nyár előtt. Hogyha megfelelő, akkor ebben az irányban elmozdulhatunk. De ezzel kapcsolatban még van munkánk az elkövetkezendő napokban, és megvizsgálni, hogy meddig tudunk elmenni a kompromisszumok terén. Az egyes bekezdéssel kapcsolatban, amikor utalunk a márciusi, tavaly márciusi állásfoglalásra, akkor remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk a megszavazott állásfoglalás formájában. Értem, hogy az eurókötvényekkel kapcsolatban és a széndiokszid adóval kapcsolatban találtunk megoldást, és a forrás irányítás, a lehetséges forrás kezeléssel kapcsolatban, a, tehát a pénzügyi ágazatnak a megadóztatásával ki, kapcsolatban remélem, hogy sikerül végső formában önteni ezt. Közel állunk hozzá, még nem egészen értünk el odáig, de szerintem ezt az állásfoglalást a jövő héti szavazás előtt sikerül majd megejtenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a Smithley úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Schmidt úr. Podemáta asszony, ahogy hallottuk Hübner asszonytól is, egy nehéz kérdéssel kellett, hogy megbirkozzon. Most már több órája vitatkoztunk róla, és az ALDE úgy érzi, hogy a, jövő, a múlt héten Strasbourgban sikerült valamilyen fajta következtetésre e, jutni. Persze ez a két probléma még mindig fennáll. A, az eurókötvények problémáját talán könnyebb megoldani, hiszen tavalyról van már egy közös szöveg, amiben megegyeztünk. Ugyanakkor az FTT-vel kapcsolatban, eh, ahogy Hübner asszony is mondta, a, a beres jelentést meg kéne tartani, mert nagyon nehéz volt ezt a kompromisszumot elérni. Volt egy szóbeli módosító a vége felé. De végül is az ALDE elfogadta ezt a szöveget, az egész szöveget, bár ellene szavaztunk annak a résznek, amelyben az áll, hogy az EU kellene először bevezetni. Tehát még akkor is, hogyha mellette szavaztunk az egésznek, ez történt. És szerintem most ugyanezt az eljárást kellene megejteni, és én úgy értettem, hogy ez volt a kompromisszum, amit múlt héten Strasbourgban elértünk. De ha nem ez a helyzet az EPP részéről, akkor az Audinak is tudnia kell, hogy, eh, hogy ez a szöveg benne lesz-e vagy nem. Különben nehéz lenne meggyőznöm némelyi kollégámat, akik nem annyira eh, kedvelik ezt az első európai lépést. Tehát a mi szempontunkból ez, ezek a problémák maradnak még de más szempontból azt hiszem, hogy sikerült kompromisszumot elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Danita Hubner szeretne talán rávilágítani ebbe a problémára? Jó, megpróbáltam annyira világosan foglalmazni, amennyire most lehetséges volt, tehát itt nem tudunk egyetérteni, tehát egy héttel a záró szavazás előtt nem tudunk ilyen megfogalmazást elfogadni, amely egyenesen a tavalyi jelentésből lát átvéve, és amelyben világosan az áll, hogy a pénzügyi műveleteknek az adója széles körű kell, hogy legyen, jó, hát akkor ez lehet, hogy nem világos, hogy ez globális FTT-t jelent, tehát pénzügyi művelet eh, adót, és akkor, hogy az EU szinten kell első lépésként eh, eh, cselekedni. Tehát meggyőződésünk, hogy nem kellene itt ilyen világosan megfogalmazni ezt, tehát meg kellene várni a hatástanulmányt, amelyet az Európai Bizottság készített azt hiszem, hogy a biztostól már háromszor is hallottuk nyilvánosan, hogy idén nyára ez végleges formájába kerül. Tehát hogyha a bizottság uh, úgy érzi, hogy EU szinten ezt el lehet kezdeni olyan esetben, hogyha más országok globális szinten elutasítják, akkor meglátjuk majd, hogy az FTT-t uh, meg lehet-e valósítani a bizottság hatástanulmánya nélkül. De így ezt nem tudjuk támogatni, mert jelenleg nem tudjuk teljesen megmérni a lehetséges előnyök és hátrányos, hátrány, előnyös és hátrányok hatását EU szinten. De szerintem lesz még egy-két napunk hogy végső formájába öntsük ezt a dokumentumot. Jó, ennyi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Danuta. Megkérdezem a bizottságot, hogy mikor lesz kész az a dokumentum, amelyre Hübner asszony utalt. Itt a bizottságot kérdeztem tehát a hatástanulmányról kérdezem a bizottságot. Nem tudok többet mondani, mint, amit a, mint amennyit a, bi, e, eddig hallottunk. Philip Lambert következik. Nem akarok a liberálisok és az EPP közötti vitába közbeszólni, de minden esetre mind Danuta, mind a többieknek a finom hozzáállását értékelem, és tulajdonképpen az irányítási vitához kapcsolódnék a tegnapi vitához. És valóban most az alde hez és az EPP-hez szólok. Mindkét frakció ragaszkodik ahhoz, hogy gyors, fenntartható konvergencia legyen a fenntartható közfinanszírozásra. Ez azt jelenti, hogy gyorsan kell csökkenteni az adósságokat. Ezt értem, világosan kifejtették ezt. Ugyanakkor a frakciók azt is mondták, hogy az EU 2020-as célkitűzésekbe is kell beruházni. Ennek egy része magánberuházás, befektetés, a másik része pedig állami. És ahányszor elkezdünk a forrásokról beszélni, amelyek lehetővé tennék azt, hogy valóban az EU 2020-as célkitűzésekben ruházzunk be, akkor minden forrása kapcsolatos témában az a válaszuk, hogy vagy nem, vagy pedig el kell gondolkodni róla, vagy pedig hatástanulmány kell, és már tényleg nem értem, mert szeretném megérteni, hogy önök hogy tudják e, a szigorúságra e, e, való igényüket, és az EU 2020-as célkitűzésekbe való befektetéseket megvalósítani egyszerre. Szerintem, ha a vállalatokat nem tudjuk megadóztatni, amelyet nem nagyon kedvelik, akkor, hogyha nem tudjuk adóztatni a pénzügyi szektort, hogyha az adócsalásokat nem tudjuk szigorúan számon kérni, akkor az egyetlen forrás, amely még marad, a jövedelmek megadóztatása méghozzá a munkaerőből származó jövedelmek megadóztatása. Ez pedig azt jelenti, hogy a társadalomnak a hozzájárulását akarjuk igénybe venni. Tehát vagy megadóztatjuk őket, vagy pedig kevesebb támogatást kapnak, mint például munkanélküli segélyt, és a többi. Tehát egy nap szeretném végre megérteni, hogy önek hogy látják ennek a megoldását. Hiszen a számok már megvannak, és őszintén szólva nem tudom, hogy mit akarnak önök. Tehát a javaslatom az, hogy a Berez jelentés megfogalmazását elfogadjuk, lenyeljük, de hogyha nem akarják elfogadni, akkor jöjjenek valami alternatív megoldással. Mert hogyha az állampolgároknak el tudják adni az önök megoldását, akkor önök, én leülök tanulni önöktől, hiszen ez lehetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Filip. Most pedig Ivo Sredzsik. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, I don't want to, to carry on Mr. Lambert's eloquent speaking, despite of uh, some of his arguments or ideas uh, might be supposed to... Nem szeretném folytatni Lambert úrnak uh, a fejtegetéseit, hanem sokkal inkább Padamatas asszonynak a jelentésére koncentrálnék. Először is nagyra értékelem azt a munkát, amit végzett, hiszen rendkívül bonyolult ez a kérdés. Jól struktúrált, és ahogy Lambert asszony is mondja, nagyon nehéz néhány EU tagállamnak ezt lenyelnie. Őszintén szólva tehát ez valóban ez az igazság. Nem szeretném tehát, mint mondtam, megismételni az első megjegyzéseimet az úgynevezett innovatív finanszírozással kapcsolatban. A pénzügyi konszolidációnak az elején vagyunk, csak nem a közepén az EU tagállamokban. És a, az ECR véleménye és az én véleményem is az, hogy ezt egy ilyen közegre az Európai Parlamentnek és képviselőinek reflektálni kell. Nem kerülhetünk el figyelmeztetéseket, sőt büntetéseket sem. az európai intézményeknek, programoknak, meg kell nyírni a költségvetések kiadási oldalait. De ez a bevezető megjegyzésem csak nem szeretném újra elmondani, hiszen korábban már ezt eh, elmondtam önöknek. Hübner asszony EPP képviselőjének eh, az FTT-re és az FAT-re vonatkozó megjegyzésére. Ha csak EU szinten valósulna ez meg, akkor határon átnyúló pénzügyi intézmények jönnének létre, és a vállalkozás, az üzletmenet sokkal kevésbé lenne versenyképes a világ egyéb részeinek eh, ügymenetével kapcsolatban. Ez nem trükk, ez egy rendkívül bonyolult álláspont, és kérem higgy el, hogy vannak olyan tagállamok, és ez bizony az Európai Tanácsülésen látni is fogjuk. Tehát vannak olyan tagállamok, akik számára ezek az intézkedések, ezek az eszközök azt fogják jelenteni, hogy egyszerűen nem engedik át a tanácsülésen. Megakadályozzák, hogy elfogadják nagy valószínűséggel nem támogatjuk azokat a módosításokat, amely az adózásra vagy az európai intézmények bevételeinek kiterjesztési lehetőségét jelentenék, annélkül, hogy megfelelő beszámoltathatósággal és átláthatósággal járnának együtt. Ezek nélkül ugyanis rendkívül veszélyes lépés lenne, és nem támogatjuk azokat a tám- ö, ö, próbálkozásokat sem, hogy további forrásokat kérjenek a tagállamoktól, és ugye az, gyakorlatilag az állampolgároktól, hiszen ők az adófizetők. Márpedig voltak Podimata asszony jelentésében olyan megjegyzések, amelyek ilyen e, hitelfelvételekhez, kölcsönökhöz vezetnének. A jelentés minden mondatában éreztetni szeretnénk, hogy a nemzeti költségvetések és a pénzügyi fegyelem erősítésére, konszolidálására és modernizálására van szükség napjaink szükségleteinek megfelelően. Biztosítani szeretnénk mindenkit arról, hogy álláspontokban a társadalmi felzudulásokat szeretnénk el kerülni, amely az alapvető strukturális reformok miatt alakulnának ki a tagállamokon belül, vagy azok fölött. Az eurókötvények. Nos, szerintem az, Euróban az eurókötvény különböző ideológiai szempontokból különbözőképpen értelmezhető és mellette és ellene szóló érveket lehet így felsorolni. De arra gyanakszom, hogy az eurókötvények egyfajta erkölcsi kockázatnak nyitnának teret, és szerintem az eurókötvények egyfajta rejtett formája a közfinanszírozás elfogad, számára egyfajta rejtett hiányforrást jelenthetnének, és ez elfogadható. A jel- elfogadhatatlan elnézést. Ez elfogadhatatlan, és ehelyett új forrásokra kellene összpontosítani. Köszönöm szépen, és kérem Podimete asszonyt, hogy fogadja el rövid megjegyzéseimet. Köszönöm szépen, Strasek úr. A bizottsághoz fordulnék először, mielőtt a következő hozzászólónak adom meg a szót. A hatásvizsgálatot a biztos is a meghallgatása idején, tehát nyár végén már megígérte, és azóta még nem került rá sor. Túl sok idő telt el. Mégiscsak egy olyan dokumentumról van szó, amely nagyon fontos. Köszönöm szépen, elnök úr. Podimata asszonynak köszönetet szeretnék először is mondani, hiszen nagyon jó a munka, nagyon jó összeállítás, különböző bevételi forrásokat tartalmaz, amelyek az Európai Unióban egy szerepet, valamilyen szerepet játszhatnának. Amit Podimata asszony elmondott, úgy gondolom, hogy jelentős mértékben tartalmazza azokat az elemeket, amelyek a mi programunkban is benne vannak, a pénzügyi tranzakció CO2 adó. De hát a zöld a részletekben van elrejtve, és el kell, hogy nézzék nekem, de sajnos nem lehet valóban minden határidőt figyelembe venni. Még van időnk arra, hogy az összes kompromisszumot átnézzük, és csak azt követően tudjuk megmondani, hogy mit tudunk azokból elfogadni. Holnapra ezzel még nem készülünk el. Jelezném azonban azt is, ami a nemzetközi vagy EU szintű pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatos. Én magam is benyújtottam egy módosító indítványt, amiben az is szerepelt, hogy észszerű lenne, hogyha először az EU szintjén vezetnénk be a pénzügyi tranzakciós adót, ennek gyakorlati okai vannak. Európai szinten vannak azok a struktúrák, az Európai Parlament, azok a keretek, amelyek lehetővé teszik ennek bevezetését. És az EU az egyik legnagyobb gazdasági térség is, ezért minden nagyobb kockázat nélkül megengedheti magának ezt a következmények kockáztatása nélkül. Nemzetközi szinten szerintem bon, bonyolultabb, hiszen ott véleményem szerint hiányoznak azok a struktúrák, amelyekkel rövid távon hatékonyan megállapodásra lehetne jutni? Ki nemzetközi szinten a, a partner, a tárgyalópartner? Hogyan lehetne megszervezni? Kívánatos a pénzügyi tranzakciós adó bevezetése nemzetközi szinten, de szerintem rendkívül nehéz is ennek a megvalósítása, és ezért én azt részesíteném előnyben, hogyha először európai szinten kezdenénk el. Ez az, ami megcsinálható, ez az a szint, a felület, terület, amelyre befolyásolási lehetőségünk van közvetlen, úgyhogy éljünk is ezzel támogatni szeretném azt is, amit Philip Lambert mondott az előbb. Nem akarom megismételni, csak egyszerűen megerősítem, aláhúzok, támogatom. Egy szemponttal viszont ki is egészíteném. Philip Lambert a, a, az EU 2020-as stratégiának beruházási és befektetési szempontjaira utalt. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy az elmúlt évben az tartottuk a szociális kirekesztés és szegénység ellenes évet. A bizottság erre egy platformot is teremtett, és üdvözlendő módon igen ambiciózus célokat határozott meg a szociális kirekesztés és szegénység elleni harc számára. Ha ezeket a célokat, az utáni megfogalmazás szerinti célokat el akarjuk érni, azokhoz további forrásokra van szükség. Nem elég egyszerűen a takarékosságról beszélni. A célokat az Európai Unió hosszú távú biztosítása érdekében ezeket a célokat meg kell valósítani. És egyértelművé kell tenni, hogy mi az EU többletértéke. Úgyhogy még egyszer elmondom, hogy mielőbb szükség van arra, hogy pénzügyileg európai szinten egyfajta konszolidációt indítsunk el, és a tagállamok szintjén is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, Klute úr. Még van hét percünk. És öten kértek szót. Úgyhogy eh, kérem, mindenki röviden szóljon. Köszönöm. A projekt eh, támogatásokról szeretnék beszélni, projektkötvényekről az én módosításomnak, megmondom őszintén, a legfontosabb elemeit nem látom a kompromisszumban. És azt szeretném, hogy vagy beveszik legalább a kulcs szavakat, vagy pedig akkor arról külön szeretnék majd a módosításban szavaztatni. Két dolog van a két módosításomban, és egyiket sem lát, egyiknél sem gondolom, hogy bármiféle ellentmondásra adnának okot. Nem azt mondom, hogy elleneznénk a projekt kötvényeket, csak azt mondom, hogy vannak olyan feltételek, amelyeket még meg kell valósítani. Az első módosító az, e, az EIB-vel kapcsolatos a Átlátható módon kell a projekt kötvényeket megfelelő kockázatkezetéssel és megfelelő demokratikus beszámoltathatósággal kell az Európai Beruházási Bank keretében ezeket megvalósítani. Vagy beveszik ezeket a, a kompromisszumba, vagy pedig külön szavazást kérek rá. A második dolog pedig arról van szó, hogyha transnacionális határon átnyúló projektről van szó, akkor az kockázatosabb. Egyszerűen csak a véleményüket kértük. Tudjuk, hogy a tagállamok nagyon érzékenyen kezelik azokat a kérdéseket, amelyek közös garanciaként értelmezhetők. És hogyha áttekinthetnénk azokat a lehetséges módozatokat, hogy hogyan lehet okosan ezeket a finanszírozási forrásokat úgy felhasználni, hogy az erkölcsi kockázatot elkerüljük, akkor sokkal egyszerűbbé válik a folyamat. Úgyhogy azt mondom, hogy szavazzuk meg ezt, vagy pedig vegyük bele a kompromisszumba. A projektkötvényekkel kapcsolatban pedig szeretném hallani, igen, aggasztott, amikor a, a fajta pénzügyi ö, ö, tervezésről beszélt az EU kötvények, a projektkötvényekkel kapcsolatban, ez szerintem nagyon veszélyes dolog lenne. A gazdasági irányítási csomaggal kapcsolatban pedig feltettem az, azt a kérdést, hogy az EU költségvetést nem le, kellene -e ugyanolyan átláthatósági szintekre lebontani három éves előrejelzésre. Azok, akik a több adót európai szinten támogatják, azoknak jelzem, hogy ez jelentősen megváltoztatná az EU költségvetési jellegét, és kérem, hogy éppen ezért támogassák a javaslatomat, hiszen akkor ugyanolyan átláthatóság lenne EU szinten is, mint a tagállamoknál. Köszönöm szépen, Véki. Huma úr. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Möchte mich bedanken. úr. Köszönöm szépen, elnök úr, szeretném először is megköszönni Podimata asszonynak ezt a hatalmas munkát, de ugyanúgy az árnyék előadóknak, bár tudom, hogy nagyon ellenmondásos a megoldásig vezető út hátra lévő része, hiszen vannak még nyitott kérdések. Kedves kollégák, hadd emlékeztesek mindenkit egy gazdasági dátumra, és annak az okára, hogy ez a vita most elindult nem azért indult ez a vita, mert a szocialisták és demokraták olyan szívesen beszélnek az új bevételekről. Nem. Fáber kollega ugyan újra meg újra erről beszél, amióta itt van a házban, de meglepő, talán ha elmondom, hogy sokkal komolyabb és súlyosabb ez a kérdés, mint ahogy ő említi. Hogyha megnézzük az Eurózóna 2007-es köztartozásait és állami eladósodását, akkor kedves kollégák és Hübner asszony is az adatok igen szűkös ismerete alapján tudhatja, hogy a pénzügyi válság kitörése előtt is már majdnem 60%-os volt. Tehát a, a követelési oldalon ennyi volt. Ma viszont több mint 80% az állami adósodás, eladósodás mértéke. Honnan van ez, származik ez? Alapvetően három dologból ered. Egyrészt a nemzetközi pénzügyi válság az Európai Államközösség, az Európai Unió úgy reagált erre, hogy időközben 25-30 százalék között van az, az összeg, amivel az igen ingatag banki struktúrákat finanszírozza, tehát 25-30 kal a, a GDP arányából erre fordít. Nos, ez az, ahogy reagáltunk a gazdasági válságra. És óriási aránytalanságok kumulálódtak ezekből az adóságokból. A helyzet drámai. Nem csodálkozom természetesen arra, hogy a bizottság képviselője nem tud semmit mondani. Ha Semete úr nem tud semmit mondani, akkor ő miért mondana bármit. És itt van az elnökség képviselője, vagy legalábbis tegnap itt volt, és semmit nem tudott mondani erről, azért, mert mert nem tudja megfelelően tükrözni a helyzet drámaiságát. Én ezt megértem, de azért hegyezzük ki a helyzetet. Hübner asszony, ha ez a parlament, ez a szakbizottság részt vesz a bizottság és a tanács null cselekvési gyakorlatában, nem kívánom, de előfordulhat, hogyha kiéleződnek a, helyzetek, ha, ha, e, ha oda vezetnénk, hogy nem lesz már olyan eurozóna, amihez Lengyelország vagy Svédország vagy a többi várakozó ország csatlakozhatna, akkor már sokkal egészen más lenne a kép. És ezért kell ma itt üljünk, hogy meghatározzuk, hogy a polgárok iránti felelősségünk alapján milyen lépéseket tegyünk. Határozott álláspontra kell jutnunk éppen ezért és remélem, hogy nem ez a, ez a végleges LPP e megfogalmazás. Persze köszönöm Schmidt kollégának igen rugalmas hozzáállását, és remélem, hogy meg tudunk állapodni. Ha ez az utolsó szó, akkor persze nem igazán értem, hogy miért ne kellene kérni, kérvényeznem azt, hogy Rotman Kólasszony jelentését például addig halasszuk el, amíg a bizottság a hatástanulmányt meg nem csinálja, amivel legalább az Európai Unió tagállamaiban el lehetne mindazt érni, amit kitöztünk. Legyünk már racionálisak. Köszönöm szépen, valóban lejárt az idő, legalábbis nagyon szorít az idő. Tehát még egyszer, minél rövidebben szólaljanak fel, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyrészt joggal mondta, hogy a biztos már meghallgatása során is ígérte, hogy egy eh, hatástanulmányt el, el fognak készíteni. Múlt év februárjában ígérte ezt, eh, aztán még egyszer eh, a, meg, a első találkozónkon is mégsem készült ez el. Tehát kedves Bulman kollega, hát ne bennünket vádoljon azzal, hogy nem készült el ez a dokumentum. A téma, amelyről beszélünk, nem más, mint az innovatív finanszírozási rendszerek globális és európai szinten. Igazából nem tudom, hogy kizárólag az új adók bevezetése innovatívnak nevezhető vagy nem. Hát kedves Lamberts kollega, erről beszélni kell, és épp ezért nem vagyok a zöld frakcióban, mert nekünk teljesen más a válaszunk. De hát ez nagyon helyes, ettől érdekes az élet. Hogyha minden igaz, amit mond, kedves kollega, akkor, és legyünk őszinték, akkor az egész pénzügyi rendszert át kell alakítanunk. Kizárólag azért, mert, az Európa, mert a tagállamok eladósodtak, most az Európai Uniónak is el kellene adósodni az eurókötvényekkel. Nem. A megoldás abban rejlik, hogyha egy olyan ország, mint Görögország, most már nem 10%-ot fizet az állam adósságára, hanem 3,5 százalékot, akkor ezt a különbséget, a kamatkülönbséget a <clears throat> adóság csökkentésre kell fordítani, erről szól a Wortmann jelentés, nem másról. És így függenek össze a dolgok egymással, másodszorban. A túlzottan eladósodott költségvetések problémáját nem lehet úgy megoldani, hogy más oldalon újabb adósságot hozunk létre, nem. Sokkal inkább nyugodtan arra a kérdésre kell válaszolni, hogy melyek a 21. században az állam feladatai. Teljes ellátás volna ez? Hát erre nagyon sok pénzre van szükség, vagy pedig egy olyan államot akarunk látni, amely a gazdasági erőket szabadítja fel, az innovációt szabadítja fel, és ez az állam kevesebb pénzbe fog kerülni. Még egyszer mondom, a válasz nem lehet az, hogy mindig csak újabb és újabb adókat vezetünk be. Köszönöm szépen. Um, Rövidre foghatom magamat én is, mondja McCarthy asszony. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek um, a munkát, világos megközelítésünk volt ebben a vitában, és azt gondolom, hogy um, a jelentés eredménye az kellene, hogy legyen, hogy a szakbizottságunk és a parlament nyitottan áll hozzá az innovatív, az pénzügyi ágazatok innovatív megadóztatásának kérdéséhez. Miért? Azért, mert megváltozott a valóság, és éppen ezért nem szabad, hogy megbénultan, dermedten álljunk a valósággal szemben. Kollégámnak mondom, hogyha kiderül, hogy ez nem hat ki a nyereségre, akkor um, igent fognak mondani, hiszen persze, hát ez az egyedüli feltétel, amelyért nem akarják ezt elfogadni, de a kutatások azt mutatják, hogy kis szinten semmilyen módon nem fogja befolyásolni és sem a profitokat, sem például a hatalmas nagy januárban, februárban a bankároknak kifizettet bónusz kifizetéseket. A tagállamok biztosítani fogják, hogy a versenyképesség fennálljon. Tehát nem kell félni ettől a formától. Ezen felül, kedves kollégák, én is várom már a bizottság hatástanulmányát, bár ugyanakkor nem gondolom, hogy ettől kell mindent függővé tenni, hiszen az első változatban a bizottság mindenfajta ilyen adó lehetőséget kizárt, de ugyanakkor azt mondta, hogy mint ágazat, alul, á, alul van megadóztatva ez az ágazat, a pénzügyi ágazat hatalmas támogatásokat kapott, ezer milliárdos mennyiségben. És a, a, a patkó, a parlamenti patkó azon féltekéjében, ahol én is ülök, úgy gondoljuk, hogy a reál gazdaságot kell támogatni, és éppen ezért azt remélem, hogy a kompromisszum eredménye az lesz, hogy világos üzenetet fogalmaz meg, a mi szakbizottságunk, hogy, mi ágaz, hogy ezt az, ez az ágazat hozzájárul a reál gazdaság fejlődéséhez és az európai gazdaság lábrálásához is. Ha ilyen formát vesz, a, vesz az üzenet, akkor ezt támogatom. Elnök úr, ilyen jelentős vita során, amelynek a célja az, hogy vagy legyen még egy jelentés, amelyet polcra tesznek és port gyűlt, vagy pedig egy olyan jelentés, amelyben a parlament a saját álláspontjait erősíti még. Fontos, hogy döntsünk, hogy melyiket akarjuk, és ennél többet nem akarok mondani. Köszönöm. Ildikó. Valóban nehéz helyzet, és minek után nehéz helyzet, azért nem tudunk dönteni de a döntésnek nincs meg jelen pillanatban az alapja ezért a magyar elnökség képviseletében a miniszter is bizony tartózkodó volt amikor bullmann képviselő úr igen vagy nem e, választ várt a kérdésére mert hogy ezt nem lehet jelen pillanatban megválaszolni. igaz hogy a pénzügyi tranzakciók e, növekedése mértéke veszélyezteti a reálgazdaságot de ez a probléma nem most kezdődött. E, nem vagyok biztos abban hogy eh, amikor a g 20 akkal történő megállapodás eh, eh, távolodik az európai uniónak egységesen egy adókivetésre azt kell mondani hogy ez egy innovatv megoldás. nem hiszem hogy az innováció egyenlő az adónak a kivetésével még hogyha pénzügyi tranzakciós adónak is hvják azt. én nem értem azt hogy egy ilyen fontos kérdésben egy ilyen nehéz időszakban amikor a döntéseket gyorsan kell meghozni és elhangzott itt az elnök asszony részéről tegnap hogy a bizottság milyen gyors mármint a mi bizottságunk akkor hogy lehet hogy egy ilyen fontos tanulmány egy év alatt készül el vagy még egy év alatt sem készül el. nem érzem megalapozottnak ezt a döntést én arra szeretném kérni a bizottságot hogy ezt a tanulmányt sokkal gyorsabban késztse el mert jelen körülmények között nem lehet így dönteni. van egy módosítón, podimata asszonynak mondom 24 es ennek a száma amely a h bekezdéshez kapcsolódik ugyanis és arra utal hogy a stabilitási és növekedési paktum ami meggyőződésem szerint egy eszköz mégpedig egy célszerű eszköz annak az nem önmagától rossz hanem ennek a betartása betartatása és ellenőrzése miatt alakulhatott ki az a helyzet ami egyes tagországokban kialakult és ha ezt nem mondjuk ki hogy ezzel probléma van és itt a bizottságnak is megvolt a felelőssége akkor nem tudunk egy stabil helyzetet teremteni arra hogy onnan el tudjunk rugaszkodni. úgyhogy ennek a módostónak a támogatását szeretném kérni a képviselőktől. köszönöm. Köszönöm szépen, Ildikó. Még ketten jelentkeztek. Lambert kollégám, akinek ékes szólása híres és hírhett, ezért kérem, hogy azért mégiscsak koncentráljon a kérdésre. Nos, hát Markus Ferbernek szeretném mondani, hogy teljesen világos kell, hogy legyen, hogy az ön célja az, hogy csökkentse az államot, azért, hogy több lehetőséget kínáljon a vállalkozásoknak. Nos, ezzel azt mondhatom, hogy az ön országát megnézve, amely ugye a legjobb teljesítő Európában, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy megnőtt a pénzügyi ágazat aránya, és a német munkavállalók 7 közül 7 millió prekárius vagy bizonytalan munkafeltétele között dolgozik. Kérdezem, kérdésem önhöz, miért gondoljam, hogy érdemes elszegényíteni a munkavállalókat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérem, hogy a folyosón vagy a kávézóban adja meg a választ ne itt a mi körünkben. Nos, Olle mit mondjam, nagyon optimista vagyok a tekintetben, hogy az eurózóna megerősödik. És így a külsősök akik be akarnak lépni, vonzóbbnák tartják majd az eurozónat. Ugyanakkor a zárt hálózatú tévéadásokat, illetve az internetes tévéadással egyetértek, de az FTT-vel kapcsolatról, FTT-vel kapcsolatban nem vagyok meggyőződve. Hübner asszony, Végezetül a Beresz jelentésre szavaztunk, de ugyanakkor részenkénti szavazást tartottunk az európai kérdésben. Ezért felvetném mégiscsak, hogy ezt a megközelítést alkalmazok ebben a jelentésben is, hiszen ezt meg kell tenni, mielőtt a ideges kollégáimat meggyőzném a frakciómban. Rendben van, sok sikert a meggyőzéshez, így az elnök, és most pedig megadom Na de kérem. Hát akkor ki és most a szó? Hübner asszony. Hát megszólítottak névben, név szerint szólítottak meg, ezt persze szeretem, de akkor válaszolnom is kell. Úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben az FTT-ről és az FEI-ről is szó van, tehát ilyen módon nem lehet úgy tenni, hogy ezekről nem lenne szó. És különböző gazdasági elméletekkel állunk szemben, nagyon fontos egyetérteni abban, amit a növekedésről mondtunk, és erre koncentrálunk, és A növekedést a költségvetéseknek is támogatniuk kell, EU-s, tagállami szinten is, persze magánágazatnak is. ne felejtsük el, hogy azért mondom mindezt, mert a magánágazat, ugye a tőkepiac és a bank ágazat arra nagyon nagy szerep hárul a fellendődés megtalálásában. És remélem, hogy egyetértenek velem abban, hogy amikor a közpolitikai eszközöket kidolgozzuk, akkor a minimum, amelyet ezen eszközöktől várunk, az az, hogy a magánágazat működését ne veszélyeztessük és így ne veszélyeztessük azt a magánágazat növekedéshez való hozzájárulását. Biztos vagyok benne, hogy nettó finanszírozási növekedés jelentkezik majd e pénzügyi eszközök alkalmazása során. De hogyha megnézzük, hogy hová áramlik a tőke, ha megnézzük a bankágazatot, és bizony a likviditási kérdés és a bankágazatra kivetett adó tekintetében nem vagyok teljesen optimista. Egyszerűen, ha minden fentebb általam említett szempontokat megemlítjük, nem vagyok benne biztos, hogy ilyen adókra ilyen mértékben szükség van. És persze néppárti kollégák nevében is szólok, hogy a pénzügyi tranzakcióra kivetett adó kérdését alaposan meg kell vizsgálni, és remélem, hogy a bizottság minél hamarabb egy tanulmányjal áll elő, amely lehet, hogy téved bár, de legalábbis segíti majd döntésünket itt a szakbizottságban, mi több a parlamentben. És így nem csak a politikai üzenetünket szeretnénk majd hangoztatni, persze mindenkinek megvan a maga politikai agendája, hanem igenis alapos szakmaiság alapján tudunk majd dönteni. Nagyszerű, köszönjük szépen, és most esetleg... Megadom a szót akkor Szilvinek, de nagyon röviden. Ennyivel a szavazás előtt nem lehet. Nos, értékelem, hogy közös álláspontot próbálnak kialakítani a politikok, ugyanakkor egy dolog nagyon zavar. Amikor globális szinten egyetértünk, amikor tudjuk, hogy ez globális szinten nem fog azonnal megérkezni. Tehát ne tévesszük meg a választókat, az állampolgakat. Lehet, hogy azt mondja az ember, hogy mellette állunk, de globális szinten nem tudjuk, hogy mikor fog ez megvalósulni, azt mondjuk, hogy mañana, mañana, hogy ezt mi spanyolul mondjuk. Tehát, amikor nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz a munkaerőre, stb., és nem ez az egyetlen téma, amikor a tagállamok és az Európai Unió hátul marad a technológia fejlődéssel kapcsolatban. Személyen én szerintem meg kell hagynunk egy bizonyos mozgásszabadságot. A mások pedig szerintem nagyon zavar az, hogy mennyi jelentést kérünk a bizottságtól. Például a versenyképességgel kapcsolatban a kolléga nagyon jó munkát végzett, Almonia biztos úr nem volt ott, kérdeztünk több dolgot, és semmi választ nem kaptuk. Tehát az történik, hogy mi kérünk a bizottságtól jelentéseket, és a bizottság meg tojik rá. Tehát az innováció az, az az nem evidens, de amikor az Annual Growth Survey-t figyelmen kívül hagyjuk, és az, a bizottság az áfát növeli, vagy a héját, akkor a justice fiscal, tehát a, a, az adózási igazságosságot is figyelembe kellene venni. Köszönöm szépen, Szilvi, nos a bizottság részéről. Nem, a, biz, a szakbizottság küld a bizottságnak egy, jelenté, egy levelet azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán nem vagyunk megelégedve azzal, hogy milyen lassan mozdulnak előre a dolgok. Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni mindazt, amit elmondtak, és meg is köszönöm hozzászólásaikat. Remélem, hogy mégiscsak sikerül egy átfogó megállapodásra jutnunk, olyanra, amely a parlament hatékonyságát is biztosítja. Összefoglalva az elmondottakat, nos, az eurókötvények. Tudjuk, hogy ez nem új dolog, nem olyan, ami először csak a válságban került elő, vagy találta volna ki valamely ország, hogy az adósságát másokra terelje át. Nem, ez a gondolat már évek óta megvan, és az Európai Valutaunióval függ össze. Az előfutára a gondolatnak már Giovanni 2000-es novemberében is megvan. Ott is elhangzik már, hogy az eurókötvények kiadása nagyon fontos eszközként a piacok kiteljesedése és az Európai Unió erősödése szempontjából, de nem lett belőle semmi az akkori politikai erőviszonyok miatt a tanácsban. De most újra felmerült maga a gondolat, a koncepció, lehet persze, hogy összefügg a válsággal, az eurozóna és az Európai Unió egészében uralkodó válsággal. De mégis úgy gondolom érdemes lenne újra megvizsgálni. Tényleg alaposan, nem, nem azért, és még egyszer megesmétem, nem azért, hogy nemzeti szintről európai szintre rakjuk át a felelősséget a gyengékről az erősökre, nem. Azért, hogy az Európai Unió lehetőséget kapjon arra, hogy mielőbb kilábaljon a válságból. Úgyhogy fontos a nemzeti szintű lépéseket, próbálkozásokat megerősíteni és kiegészíteni olyan lépésekkel, amelyeket az Európai Unió, az Eurózóna is megtesz. Fontos tehát a gazdasági irányítással kapcsolatban is ezt említeni, a szankciókról is beszéltünk, de mégis a szankciókon kívül még kell valami, hiszen az állampolgárok lesznek azok, akik kvázi utolsó instanciaként kell, hogy meghatározzák a döntéseket. Nem szabad, hogy őket elijesszük, eltávolítsuk az európai gondolattól. Mindegy, hogy milyen tagországból származnak, erős vagy problematikus tagországból. Nem. Mindenképpen az a lényeg, hogy az állampolgároknak többet kell hallani rólunk, tőlünk. Még befejezésként hagyd mondjam el, hogy nem szeretném persze a vitát eh, most újra elindítani a pénzügyi tranzakciós adóról, európai vagy nemzetközi szinten, és e- ilyen kérdésekről, hiszen ennek sem értelme. És nem is arról van szó, hogy most technikai értelemben adjunk választ, hiszen eltérő a, eltérők a paraméterek, és politikai munkára is szükség van. erős politikai jeleket kell küldenünk e területről is. Amikor arról van szó, hogy ez a perspektíva gyorsan és komolyan ellenőrzésre kerüljön. A pénzügyi tranzakciós arról adó európai bevezetése attól függ, hogy milyen hatástanulmányt végez, illetve mi lesz a hatástanulmány eredménye, amit a bizottság végez. De a politikai jelzést azt már tudnunk kell adni. Franciaország a G20-ak keretében például már jelezte, hogy mindig is támogatta, és korábban is támogatta a pénzügyi tranzakciós adót. Úgy gondolom, hogy nekünk most végre valóban, tehát a parlamentnek és az Európai Uniónak a nekünk ezt jelenti. Most valóban itt az ideje végre, hogy megmutassuk, hogy folytatjuk azt a tendenciát, amit korábban vázoltunk, jeleztünk. Még egyszer el kell, hogy mondanunk, hogy komoly lépéseket teszünk ebbe az irányba hatékonyan nyomást kell gyakorolnunk nemzetközi szinten. Európának jó példával kell előjárnia, politikai értelemben, ahogy korábban volt, a technikai dolgokat még ellenőrizni kell. De remélem, hogy sikerül majd a következő napokban jó eredményre jutni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A szavazás február 1-én lesz a plenárison pedig márciusban fogunk szavazni. A frakcióknak az állappontjai világosak, tehát nem tudom, hogy szükséges-e mélyebbre hatolni ebben a témában, hanem egész egyszerűen vagy hogy vég, eredményre jussunk, vagy pedig a különböző álláspontokat élesebben kirajzoljuk. Nos, nézzük a következő napi rendi pontot, ez a Szabin Kutás jelentés az EBB e, éves jelentésével kapcsolatban. Kutás úr, egy elnézést kérek a késlekedésél miatt, megpróbáljunk majd minél gyorsabban haladni. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom röviden összefoglalni a témát. fél tizenegyre szeretném befejezni. Az EBB éves jelentése elemzi a 2009-es banki tevékenységeket. És iránymutatást rajzolunk fel az EBB jövőbeli tevékenységet életen. Ugyanis az Európai Uniónak fontos partnere az EBB a politikai célkitűzések elérésében és a gazdasági válság kezelésében. Hogyha el akarjuk érni a gazdasági növekvés és a pénzügyi stabilitás célját. Szeretném hangsúlyozni az EBB munkájának a jelentéséget, az Európa 2020-as célkitűzések elérésében a projekt kötelező, kötvényeknek a kibocsátását illetően, és olyan projekteket illetően, amelyek a kis és középvállalkozásokat célzi meg, és az energia és a közlekedési infrastruktúrát. A Lisszaboni szerződés után az EBB rugalmasabbá vál, vált a különböző finanszírozási és tevékenységi cselekvései terén. Az EBB-nek lehetősége van mostantól kezdve technikai segítségnyújtásra és leányvállalatok kialakítására. A technikai segítségnyújtásra szükség van a konvergencia célek elit, elérésére, érésére, és hogy a, a támogatásokat jobban fel tudják venni. A kollégáim véleményére támaszkodtam, és az ütemterv a következő, február 7-e a módosítók benyújtásának határideje. A február 28-án beszéljük meg a módosítókat, és március 15-én szavazunk, és a plenáris szavazás április 4-én következik. Köszönöm szépen. Oh, Mrs. Hübner. I'm sorry. Hübner asszony. Én árnyék jelentéstevő vagyok ebben a témában is, és azt hiszem, ez nem egy olyan jelentés, ami a dolgok szokásos rendje szerint szokott lenni, hanem az időbeosztás miatt igenis fontos, a több éves pénzügyi tervek, eh, a szigorúsági programok eh, keretében eh, fogla, történik ez meg, és meg kell vizsgálnunk, hogy növekedés honnan várható. És ezért ez az állásfoglalás nagyon fontos. Épp ezért hangsúlyozni kell, az Európai Beruházási Banknak a szerepét abban, hogy, hogy az EU költségvetés segítő funkciója is milyen lesz tehát a tőke, tőke áttételi funkciója, tehát a növekedés finanszírozásban. Ezen kívül az EBB már is jelentősen hozzájárult az Európai Unió válságkezelésére, épp azzal, hogy ezt a tőkieltételi funkciót megkönnyítette, és az EBB az Európai Bizottsággal együtt több közös pénzügyi összközt hozott létre, amelyek érdekesek a tőké eltételi szerep szempontjából. Tehát azt hiszem, hogy az állásfoglalásnak még mélyebben be kell vonni az EBP-t, éppen, épp, épp, éppenséggel abban, hogy hogy tud az EU költségvetés segítéséhez hozzájárulni. Épp ezért az állásfoglalásban az állásfoglalás tervezetben figyelembe kell venni az EBB sikerét az innovi, innovatív beruházási eh, finanszírozás területen, különösen a kohéziós politika területén a KKV-k, a mikrofinanszírozás, a városfejlesztés, Jeremy, Jessica és Jasmine kezdeményezésekben. Ezen kívül üdvözölni kell ebben az állásfoglalásban az ABB e csoportnak a, a hat, dönt, tehát hogy 2013 után az Európai Bizottság és a Parlament támogatása mellett tovább fejleszti ezt a fajta kezdeményezést. Különösen a különböző támogatásoknak a, az keverése olyan finanszírozással, amely az EBB-től, vagy a, az általános pénzügyi piacoktól ból származik. Épp ezért a kötvényekkel kapcsolatban erősebben kell fogalmazni. Beszéltünk az általános átláthatóságról, de azt hiszem, hogy az EU kötvények úgy tűnnek ma, hogy a jövőbeli infrastruktúra beruházások szempontjából fontos szerepet játszanak. A bizottság azt mondta, hogy 500 milliárd euróra lesz szükség a TEN T infrastruktúrára, és ez nem lehet akármilyen költségvetésből, hanem a projektkötvényekből, és az EBB-nek is támogatni kell ezt. Épp ezért én egy-két módosítót fogok benyújtani, azért, hogy megerősítsem az EBB szerepét ebben a tőkeáttételi funkciójában, az európai költségvetésben, és az új eszközök keresésében, amely remélhetőleg sikerrel kecsegtett bennünket az infrastruktúra projektekben, az energiaágazatban mert azok, akik úgy gondolják, hogy ezt közvetlen költségvetésből származó támogatása lehet megoldani, azok nem látják reális, reálisan ezt a kérdést. Minden esetre támogatom ennek az állásfoglalatnak a fontosságát a jelenlegi körülmények között. Más árnyékjelentéstevő óhajt hozzászólni? Nos, This was faster than expected. Of... Nos, ez gyorsabban lejátszódott, mint gondoltam volna. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül az ALDE nevében szólok most, ha bár fura e-maileket kapok a kollégáktól. Nos, mindenesetre köszönöm a jelentést. Egy általános megjelenítésem lenne. Szeretném, hogyha átgondolnánk, hogy hogy tudunk a 2009-es dátumhoz közelebb kerülni. Azt hiszem eljárás jogi problémák vannak. Talán a régebbi képviselők elmagyarázhatnák nekünk, hogy 2011-ben hogy beszélhetünk a 2009-es évről, a gazdasági válság vagy pénzügyi válság eh, hátterével ez elég fura. Nos, mindesetre köszönjük a jelentést, és szeretném hangsúlyozni azt a részt, amely az offshore finanszírozási eszközökről szól, és a, az adó megtakarításokról. Remélem, hogy amit javasol, az megerősíti majd azokat a változásokat, amelyek az EBB-ben már most is megtörténnek ebben az irányban. Nos, általánosságban szerintem a jelentésből hiányzik, és épp ezért módosítókat nyújtunk majd be ezzel kapcsolatban, az, hogy a környezetvédelmi dimenziója az új beruházási és növekedési stratégiáknak még mindig hiányzik belőle. Persze, az, hogy a hagyományos szerep, hogy a zöldeknek, a szociáldemokratáknak leckét kell nyújtani abból, hogy mit jelent a, a zöldététel. E, e, nos, tehát vannak olyan fedezetek, mint a 11 és 13-as, amikor bizonyos projekt kötvényekről beszél, az szerintem a gazdaság ökológiai átalakítása szempontjából nagyon fontos. A 17-es bekezdésben túl általános, amit itt találunk, Szerintem az összes TEN és az összes szállítási infrastruktúra, amit itt megemlítenek, az szükségesé teszi, hogy a fenntartható szállítási módszereket is megemlítsük itt. Ugyanis nem érdemes hatalmas összegeket befektetni az infrastruktúrába, hogyha ezt nem lehet az éghajlatváltozással összebékíteni. Épp ezért ezt világosabbá kell itt tenni. Van egy másik kérdés, amelyet mi jelentősnek, fontosnak tartunk, ez pedig, hogy a banknak a viselkedését korcsúsítsuk az energiafinanszírozás szempontjából. Ön hangsúlyozta, hogy a megújuló energiákat fontosnak kell tenni, tartani, de ezt a fejlődő országokra korlátozza. Szerintem százszázalékos ellátást kell biztosítani a, a megújuló energiákból, és ezt nem lehet a bank bizonyos beruházási vécselkedésével összebékíteni. Tehát az EBB például a megújulóknak a fő támogatójának tünteti föl magát, ugyanakkor olyan projekteket e, finanszíroz, amely az EU hosszú távú célkitűzéseit fékezi. Például az EBB beruházás egy szlovén erőműbe e, amelyre 550 millió eurót adott az EBB. Ez a projekt a szlovén a hosszú távú éghajlatpolitikának a célját szolgálna, tehát 80%-kal csökkenti az üvegházhatási gázokat 2050-re. Ez azt jelenti, hogy Szlovénia összes kibocsátását elnyelni ez az erőmű. Tehát tulajdonképpen e, a bankkal pont az ellenkezőjét finanszírozik, mint amiről itt döntöttünk, és amit nemzetközi szinten eldöntöttünk az éghajlatpolitika területén. Tehát ez egy olyan kérdés, amely az európai beruházási viselkedéssel kapcsolatos. Ezen kívül világosabb jelentésekre van szükség, amikor a KKV-k finanszírozásáról, támogatásáról beszélünk, nem csak a nagyvállalatokról kell itt szólni. Ezen kívül szeretnénk tudni a, a középtávú jelentések minőségének javítását. Ezek a kulcsfontosságú kérdések, amelyeket meg fogunk említeni, tehát a fenntarthatóság és a zöld és emberi jogú normáknak a megtartása a beruházások során. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sok árnyék jelentéstevő van, a Kléman következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani Kutasz úrnak azért a munkáért, amit a jelentéstervezettel kapcsolatban végzett. Osztom véleményét, hogy az EBB feladata a KKV-k támogatása. Kutasz úrral egyetértek abban is, hogy szükség van arra, hogy az EBB-t a következő időszakban úgy orientáljuk, hogy hatékony makroökonomiai konvergencia alakuljon ki az EU tagországai között. Kollégák tudják, hogy nagyon sok észak- és közép-európai ország növekedni, növekedésnek indult, bár a földközi tenger térségben recesszió tapasztalható. A gazdasági konvergencia miatt pontosan az EBB-nek van nagy szerepe a jövőben. Egyetértek azzal is, hogy az EBB-nek kötvényeket kell kiadnia annak érdekében, hogy infrastruktúrális beruházások indulhassanak el. Ezért úgy gondolom, hogy az EBB prioritási sorrendet kell, hogy felállítson költséghatékonyság elemzés segítségével, annak érdekében, hogy a javasolt beruházási projektek a legnagyobb pozitív hatással legyenek az európai GDP-re. Az energetikai projektek kell kapcsolatban, amit az előadó is említett, elmondanám, hogy az európai vasúti teherszállításra vonatkozóan azt javasolnám, hogy transeurópai hálózatokat kellene a földközi tengeri kikötőkig kiépíteni, az EBB prioritásainak közé ezt a kérdést felvenni, ezzel egyértelműen javítanánk a, a gazdaságot. Az EBB szerepével kapcsolatban látni kell, hogy ugyan fontos, hogy többen dolgozzanak, de talán még fontosabb az, hogy a helyi szereplőkkel még nagyobb arányban dolgozzanak együtt. Így lehetne csak olyan hazai szintű, nemzeti szintű szakértői gárdát bevonni, akik a projekt irányítást is végzik, és a projekt lezáródását követően tovább viszik a beruházásokat. Vannak olyan országok, amelyeknek óriási hitel hiányuk van, illetve hitel lehetőségük beszűkült, őket is segíteni kell. Köszönöm, Gay Mitchell. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm én is az előadónak ezt a jó jelentést. Volt EBB jele, előadójaként, jelentéstevőként látom, hogy milyen kiváló munkát végeztek a e téren, és ezt nyilvánvalóan értékelem is, de nem igazán értem, hogy az EBB miért kell, hogy proaktív szereplő legyen, és vezető szerepet töltsön be abban, hogy meghatározzuk, hogy az igényekre milyen választ adjunk. Itt vagyunk a 37-es válság óta a világ legnagyobb válságában, és nem tudom, hogy pont az EBB-nek kellene képet alkotni arról, hogy mit tegyünk. Tudom, hogy az Európai Tanács csúcs találkozóján az EBB-vel is tárgyalt, Van Rompuy elnök úrral és az Európai Beruházási Bank vezetőjével volt kétoldalú tárgyalás. De mi lenne, hogyha egy, az Európai Beruházási Bank elnöke egy rövid jelentést adna le írásban, hogy a, a mikrovállalkozások igazgatásán kívül, ami természetesen nagyon fontos, hogy prudens legyen, és ez nagyon jó volt, de ezen kívül milyen, mi az, amit a jelenlegi válság kezelésében csináltak, elértek. Tudjuk, hogy az intézmények mit tettek, a központi bank mit, de, de arról még nem igazán tudunk eleget, hogy az EBB mit tett, mit ért el. Legalább tudnunk kéne sokkal többet arról, amit csinálnak. Amit eh, Sven mondott arról, hogy eh, a 2009-es és 2011-es eh, jelentések elemzése nem elegendő, mert látni kell valóban a, a munka eredményét is. De úgy gondolom, hogy fontos, hogy folyamatosan a jövőre nézve makroszinten valamilyen megoldást találjunk. Az Európai Beruházási Banktól kell, hogy ez megjöjjön. Egyszerűen írja le néhány oldalban, hogy mit csinál az intézmény makroszinten, hogy betöltse azt a szerepet, ami szerintem a szerepe kellene, hogy legyen, és akkor meg tudjuk ítélni, hogy hatékony-e valóban a szerepük a jelenlegi válságban, vagy sem. Köszönöm, elnök asszony. Az EBB egyik képviselője tulajdonképpen itt van és röviden szeretne válaszolni. De a, ugye nem sokára, igazából már most egy perc múlva szavazás kezdődik, de ha megpróbálja, akkor válaszolhat. Köszönöm, elnök asszony! Először is köszönöm én is az, a jelentéstevőnek a kiváló munkát, a kooperációt, ami a, a jelentés kapcsolatos munka során kialakult. Ugye egyetértek mélyen Hübner asszony megjegyzéseivel, hogy szükség van, fontosak az új pénzügyi eszközök, ezeken dolgozunk. Csak három szót mondanék, amit Mésztát elnök is mondott az új pénzügyi eszközökről, hogy ezek egyszerűek legyenek, egyszerű, hogy átlátható lehessen, katalizátorként, hogy más szereplőket is bevonjon az a, a jelenlegieken kívül, és újra felhasználható a maximális pénzkihasználás érdekében. Péba kollega megjegyzéseit természetesen komolyan veszünk, hiszen Luxemburgban a közelmúltban járt -e projektekről tárgyalt, természetesen én sem tudom azt elfogadni, nem vagyunk megfelelő szereplői a válságkezelésnek, egyébként nem lenne semmi oka a létünknek. Mitchell úr, nagyon komolyan vesszük felszólítását. Mésztát elnök az Ekon bizottságban szeptemberben vett részt, bármikor kész visszajönni, hogyha úgy gondolják, hogy egy dokumentumban írjuk le, hogy hogyan sikerült 50 milliárddal több hitelt nyújtani a KKV-knak kohéziós és éghajlatváltozás elleni célokra, akkor ezt természetesen megtesszük, ezt ugye a válság idején biztosítatok. Köszönöm szépen, Kutas úr! Igen, röviden hadd válaszoljak. Köszönöm szépen minden kollégának. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és biztos vagyok abban, hogy megoldást találunk majd a ma felvetett kérdésekre, a zöldek kérdéseire is. És örömmel várom módosításaikat, hogy legyen végre valami vita alapunk. Köszönjük. Köszönöm én is és mindent emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 7-e, és február 28-áig fogunk tárgyalni óra, róla március 13-án lesz a végleges döntés, a szavazása pedig a Kokobuban, bocsánat, az 28, február 28-án adják le az állásfoglásokat, és az áprilisi plenárison szavazunk róla. Köszönöm szépen, ezzel át is térhetünk, úgy gondolom, a következő napirendi pontra, ami a maga a szavazás. Hagyok kis időt arra, hogy összeszedje mindenki magát, meg a szavazókártyáját.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 akkor az a sok bűnös, akinek nincs kártyája, emelje föl a kezét. Ketten az ECR-ből szavazólap nélkül. Nos, más, még valaki? Here yet. We seem to have lost the vice president. Mintha elveszítettük volna menet közben az alelnökünket. Mindenkinek itt van a szavazólapja? Okay, right, hang on. That's all right. We can keep it. We can keep a tally. So that's that's two ECR, one E. Na jó, akkor ennyiben maradunk. Ketten az LCR-től, e egy az LPP-től. E Még kinek nincsen. Na jó, teszteljük. Jó, egy, egy, egy ellenőrző szavazásra nyomjuk be a kártyákat. Teszteljük a szavazást. Aki a, tehát kérem, hogy mindenki nyomja meg a gombot, aki tudja. azok a boldog gombnyomók most megtehetik. Nincs itt mindenki, úgy lát, ezt látom, hogy nem mindenki, csak 37-en csatlakoztak rá, és csak 30, 37-en csatlakoztak rá, és csak 34-en, 35-en, most már 38-an vannak rajta, de még mindig csak 35-en nyomták meg a gombot, 36-an. Na jó, most már így azért jó lesz. Akkor kezdhetjük a dolgot. Ez tehát a szavazás Kutas úr jelentéséről, amely a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé címet viseli. Az első szavazás az egyes módosítóról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E, a kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem igazán jó a lista itt előttem, mondja az elnök asszony. Hetes módosító. Mellette? Ellene? Szerintem elektronikusan kellene ellenőrizők mert mindenki bajlódna csak miatta. Megnyitom a szavazást. Két ECR van, és két EPP, akit hozzá kell tenni. Ők ráadásul ellentétesen szavaznak. Lezárom a szavazást. 28 a mellette 10 ellene. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette. Ellene. Csatlakozás. Elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 10-es igen. Nem. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. 11. Igen. Ö, megosztott szavazás első rész. Részenkénti elnézést ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk az első részt. Második, második rész. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítottuk a második részt. 12-es. Igen Nem. Tartózkodás. Ezt el, ellenőrizni szeretném. 12 volt tehát. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros. Hökmárk úr, hogy szavaz? Akkor négy plusz van, ugye? Elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elutasított. 15 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum két részben. Első részről mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész. Igen. Kiszavaz igen, nem ellene ki van nemmel, tehát tartózkodás, ezt is elfogadtuk. C kompromisszum. Egyrészt csak igennel kiszavaz, nem, tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás, Szerintem ezt is elfogadtuk. De ellenőrizzük a második részt. Jó. Megnyitom a szavazást a második részre. Szavaztunk? Jó, lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Teljesen mindegy, hogy a többi mit csinál. E kompromisszum, két részben. Első rész, igen nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es, igen, nem, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 48-as, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 49-es, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát az F kompromisszumos javaslat. Megnyitom a szavazást. Szavazat mindenki? Lezárom a szavazást. Ezt nagyon elutasítottuk. Akkor az egyes pontokról kell szavazzunk. Az ötvenes igen, az ötvenes módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Az összes többi így. Minden, az összes többi így kiesik. Most jutunk a G kompromisszumra két részben. Első rész igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, igen, nem, tartózkodás, szerintem ezt elfogadtuk. Akkor a következő, a H kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum, igen, nem, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. J kompromisszum igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 72 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 77 igen, nem, tartózkodás, el, elfogadtuk. 78 igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. K kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös módosító igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 86 igen, igen, nem, tartózkodás, ellenőrizzük a 86-ost, jó? Kettővel többen vannak most benne. És akinek nincs kártyája, nincs lapja, akkor hárman vannak, akinek nincs. Hárman vannak ellene? Akkor ez, ez így megbukik. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítatok. El kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 95. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 96. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 97. Igen, nem, tar- tartózkodás, elutasítva. 98. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 99. Igen, nem, tartózkodás, elutasítva. Nekem más van a, a listámon, úgyhogy a száznál tartunk igen, nem, tartózkodás elutasítva. 101 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 102 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 103 igen, nem, tartózkodás el, elfogadva. 104 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Ezt ellenőrizzük, a 104-est. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. Mit, mi van azokkal, akiknek nincs lapja? Tartózkodnak? Jó, akkor elfogadtuk. 105. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 100. Ellenőrizzük. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha mindenki felemelné a kezét. 105-öst ellenőrizzük. Elutasítottuk. 106 igen, 106 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 107 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 108 igen, nem, tartózkodás ezt ellenőrizzük, 108-nál tartunk. Elutasítottuk. 109 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 110 igen, nem, tartózkodás elutasítva. M kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 115 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 116 igen, nem, tartózkodás Szerintem ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 116-ot. Mindenki szavazott, és akkor ezt elfogadtuk. A 120 hányasra kerültünk? 124-esre igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 171 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 125 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 126 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 127 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 128 igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük akkor 128-ast. Elfogadtuk. 129 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 130 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 114 igen, nem, ez így kiesik, jó, bocsánat, ez 131-esnél tartunk, igen, nem, elfogadtuk. 132, igen. Az első rész, bocsánat, el, igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor mi van a második részsel? Az önmagában megmaradhat? Igen, jó, akkor megmaradhat, akkor a második részről mellette ki van, ellene tartózkodás elutasítva. Amúgy is elutasítatok. 133, két részben, első rész mellett, ellen tartózkodás elutasítva. Második rész igen, nem, tartózkodás elutasítva. 134 igen, ellene tartózkodás elfogadva. 135 igen, nem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, 135-nél tartunk. Ezt elsőprő elutasítás. 136 igen, nem. Na. Ha csak három kezet látok a levegőben, akkor mindent elektronikusan kell, hogy szavazzunk. Mellette a 136-nál ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 138, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 139, igen, nem, tartózkodás, Szerintem ezt ellenőrizzük. 139-nél tartunk. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Ó, kompromisszum. Két részben. Első rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk a második részt. 150. Igen, nem, tartózkodás elutasítva. 151. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 152. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 153. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 154. Igen, nem, tartózkodás elfogadva. 155 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 166 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 156 igen, nem, tartózkodás elutasítva. P kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. 163 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 164 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 165 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveg, az eredeti szöveg 16-os paragrafus ellene, tartózkodás elfogadva. 167 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 168 igen, nem, tartózkodás elutasítva. Q kompromisszum három részben. Első rész igen, nem, tartózkodás elfogadva. Második rész igen, nem, ellenőrizzük a második részt. Mindenki szavazott, elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százhetvenhárom igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes, nem, ez így kiesik kiesik emiatt. 174 igen, nem, ezt ellen még egyszer 174 igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Eredeti szöveg 18-as bekezdés igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 175 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 176 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 177 igen, nem, tartózkodás, Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 167-est. Megnyitom a szavazást, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. ...181. Igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. 183, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 184, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 185, igen, 185, igen, kezeket fel, bocsánat, hát nem tudom a koordinátorokat összeszámítani, mert, mert nem mindig szavaznak egyet. 185-nél tartunk. Ki az, aki mellette van? Ellene ki van? Na. Na, elutasítottuk. R kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. S kompromisszum S kompromisszumnál igen, nem, tartózkodás, elutasítottuk. Hol tartunk? 191. Tartózkodás elutasítottuk. 192 igen. Ja, az ugyanaz, bocsánat. 193 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 194 igen, nem tartózkodás elfogadva. A többi így kiemarad, 197 igen, 197 igen, nem. Tartózkodás, ellenőrizzük a 197-et. Hányan vannak még, akinek nincs kártyája? Három, négy? Jó, akkor elutasítottuk a három plusszal elutasítottuk. Tehát a három mínusszal. 198 igen, nem, tartózkodás elutasítottuk. 199 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 200 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 201 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 202 igen, nem, tartózkodás ezt elfogadtuk, azt hiszem, de azért jobb, ha ellenőrizzük. 202. Mindenki szavazott. Három nemet még hozzáadunk, úgyhogy elutasítottuk. 203. Igen. Nem. Tartózkodás. A 203-at még egyszer igen, neki van mellette? Nem. Tartózkodás, elutasítottuk. 205. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük a 205-öt, mert szerintem szoros, mert mindig mindenki meggondolja magát. Elfogadtuk. 208 mellette. Elfogadtuk. 209 igen, nem, tartózkodás elfogadva. 210 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 211 két részben első rész igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész igen, nem, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a második részt, jó? Van-e még valaki, aki szavazni akar? Más már nem akar. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor elektronikusan szavazunk a jelentés módosított formájáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugye három még pozitív, akkor 35-en vannak összesen mellette, hatan ellene, négyen tartózkodnak, és gratulálok az előadónak.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 Tovább lépünk 13. napi rendi port, pont a pénzügyi konglomerátumokról van itt szó ebben a napi rendi pontban. Right, could we have quiet, please? Could we have quiet so that um, Theodore can uh, present his draft report? Tehát kérem, hogy mindenki csönd legyen. Mindenki csönd. Folytatni szeretnénk az ügymenetünket. Teodor Stolojan jelentés tervezetét vitatjuk meg a pénzügyi konglomerátumokról. Teodor, köszönöm szépen, elnök asszony. Ennek az irányelv tervezetnek a célja az, hogy a pénzügyi ez entitások, amelyek egy pénzügyi konglomerátumban vesznek részt, megfelelő ellenőrzést kapjanak, vagy jobbat legalábbis. A tanács és a bizottság arra tesz javaslatot, hogy két lépésben járjunk el. Az első lépés az úgynevezett quick fix, vagy mondhatni, hogy a gyors javítás, amely a kiegészítő felügyeletet um, um, támogatja, és erre itt a bizottság tesz egy tervezetet. A második lépés, amelynek célja, hogy idén év végéig végrehajtsák fundamentálisabb, az alapokat még inkább érintő áttekintést irányoz elő, és ennek a javaslatát a bizottságtól az elkövetkező évben kapjuk meg. Hogy állunk a jelentéstervezet ügyével? Persze a bizottság készítette elő a javaslatot, ezt elküldte hozzánk, és az a privilégium, az a megkülönböztetett helyzet állt elő, hogy a tanács a meglévő jogszabályok módosításának szükségességéről megegyezett. Ezért tehát voltak éppen én a mi módosítóinkat tudom bemutatni ma, amely módosítások a bizottság jelentés tervezetét érintik, és a mi módosítóink nagyjából megfelelnek, hogy ne mondjam, korellálnak a tanács módosítóival. Mielőtt tehát a legfontosabb módosítókat ki szeretném emelni, melyeket jelentésemben körvonalazok. Köszönetet szeretnék mondani Ivo van Vanez eh, eh, tanácsadónak, aki nagyon nagy segítségemre volt a jelentés tervezett elkészítése során, mely most a vita tárgyát képezi. Oly sok számtalan technikai változásra volt szükség annak érdekében, hogy a meglévő irányelvekkel össze, összehangoljuk ezt a tervezetet, illetve a Lisszaboni szerződésből eredő kötelezettségeket eh, megfeleltessük az irányelvekben szervezettek szereplőknek, valamint az új európai felügyeleti hatóság eh, létrehozásából eredő következtetéseket megjelentsük a jogszabályokban, a terminológia kiigazításra kerüljön, és a korrelációk is működjenek, tehát nagyon nagy munkára volt szükség. Mit is tettünk ebben a jelentésben? Nos, először is módosításokat vezettünk be. A szolvencia kettő irányelv, valamint a biztosítási iparág irányelv tekintetében, amelyek, amely ugye az utóbbi 2012-ben jár le, veszti el érvényét a tanács ezen felül módosításokat vezetett be a szolvencia kettő irányáv tekintetében. További módosításokat eszközöltünk, melyeknek célja az európai felügyelő hatóságokról való világos fogalmazás volt. Világossá tettük, hogy az európai felügyelőhatóságok általános iránymutatásait a közös bizottság fogja kiadni, a Joint Committee, hogy magyarul mondjuk. A módosítások egy másik csoportja pedig arra tör, hogy az átláthatóságot, a transzparenciát növeljük a pénzügyi konglomerátok felügyeletének tevékenysége során. a pénzügyi konglomerátumok listáját és struktúráját, és erről is egy módosító szól, publikálni kell. Ne feledjük, hogy a pénzügyi konglomerátokról szóló lista ma még titok, legalábbis nem publikus ez a lista. Ezen felül arra is javaslatot teszünk, hogy a vegyes pénzügyi holding cégeket cégek kategóriáját definiáljuk, Ezt a kiegészítő áttekintésben javasoljuk áttekinteni, és az alternatív befektetési alapmenedzserek definíciójára is ki szeretnénk térni. Egy további módosítóban a stressz vagy a terhelési ellenőrzések végrehajtására teszünk javaslatot minden pénzügyi konglomerátum szintjén. Ahogyan várható volt, persze a lobbik szorosan nyomon követik az irányelv alakulásának folyamatát. Találkoztam már a pénzügyi iparák képviselőivel, a biztosítók és a bankok képviselőivel, ők egy, összességében egyetértenek a bizottság és a tanács javaslataival, de a stresszteszt vagy a terhelési ellenőrzés vizsgálat tekintetében különböző véleményeken vannak, a biztosító iparág azt vetette föl, hogy ne veszélyeztessük az azonos pály, egyenlő pályák egyenlő esélyek elvét. Attól félnek a biztosító társaságok, hogyha egy biztosító társaság egy konglomerátum része, és így a stressztesztnek kell alávetnie magát, viszont egy másik biztosító társaság, amely nem egy konglomerátum része, vagy pedig nem meríti ki a konglomerátumhoz való tartozás küszöbét, nem éri ezt el, akkor nem kell ezt a stressztesztet végrehajtania, az biztosító ágazat képviselőinek aggájai erre vonatkoztak, és mit mondjak, jól értem ezt az aggályt. És további találkozókat tartok az iparág képviselőivel ezen irányelv tervezet kialakítása kapcsán. Nos, elnök asszony, ezek lettek volna fő javaslatok, amely, fő módosítók, amelyikre javaslatot teszünk, és természetesen miután itt a szakbizottság eh, észrevételekkel él és módosításokkal él, meg kell nyitni a vitát a tanácssal annak érdekében, hogy kompromisszumot sikerüljön kialakítani, habár jelentéstervezetünk nem sok módosítót tartalmaz, azaz véleményünk jelentősen fedi egymást a tanács véleményével. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ittem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, nagyszerű volt a csapatmunka, és a szakbizottság szakértőinek, Vanessa úrnak és a kollégáinak a munkáját is meg szeretném köszönni hiszen, ahogy elhangzott, a különböző irányelveket is módosítjuk. Kemény munka volt ez, de úgy módosítunk, hogy nem élünk a módosítások benyújtásának lehetőségével hiszen voltak éppen egyként gondolkozunk a tanácssal, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hasznos együttműködés, amely itt kizajlott, kirajzolódott, és azt hiszem, hogy jó eredményre vezet majd ez az együttműködés. Nos, A módosítók a módosítások közül nem mindegyiket támogatom, talán például üdvözlöm a 31-es módosítót, amely a közös bizottság um, nyomon követésére tesz javaslatot, illetve arra tesz javaslatot, hogy a közös bizottság kövesse nyomon ezeket az EBA, az ESMA és az iupa ra vonatkozó szabályokat. Ezek azok a hatóságok, amelyek e területen fontosak. Ezen felül a bizottság javaslatának módosítására is javaslatot teszünk, hiszen vannak kiegészítő intézkedések, de hát azt gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy egy a teljes kollégium hozza ezeket a döntéseket. Nem kell bonyolítani az ügyet, nem kell új kollégiumot létrehozni a hatóságon belül. Itt valóban nagyon kevés szakértő van, aki átlátja ezt a bonyolult eh, piaci képződményeket, tehát ne terheljük őket túl. Aztán a közös bizottság jókörével kapcsolatban vannak agályém. Egyetértek az, hogy a parlament határozza meg a közös bizottság jókörét, és terjessze ki, de mégis két aggályom van a jelentéstevő javaslatával kapcsolatban. Egyrészt, hogy valóban jogi személyiséggel láthatjuk el ezt a közös bizottságot. Azt hiszem, hogy erre nincsen lehetőség. Ez a 23. módosító, amelynek újra való áttekintésére teszek javaslatot. Ugye itt a releváns vagy hatáskörrel rendelkező hatás, hatóságról beszélünk, azt gondolom, hogy nem ez a megfelelő út. Az IOPA, az EPA és az ESF szerepét kell tisztáznunk, de tisztázni kell, hogy mi volna a hatáskörrel rendelkező hatóság szerep, szerepe, de nem szabad itt versengés kielőtt kitanunk. A 39-es módosító, mely a stressz tesztről szól, azt gondolom, hogy az együttes bizottság mégiscsak egy koordinatív testület, és ezért fontos, hogy lássuk, hogy mire képes és mire nem. És voltak éppen ez csak egy keret hogyha az ügynökségtől elvárjuk, hogy a közös bizottság teljes funkcióit ellássák, akkor hosszan kell várnunk, tehát ne terheljük túl az ügynökséget. De az, hogy a stressz felmérést a weboldalon publikálják, azt gondolom, hogy ezt esetleg itt a hazai felügyelet is el, sikeresen járhat el. Ezen felül pedig a tekintetben is teki, kérdéseim vannak, hogy a propriety tradinget hogyan szabályozok, hiszen a bankok, amelyek a konglomerátokban dolgoznak, nagyon sokfajta pénzügyi eszközzel dolgoznak. Tehát, hogy milyen arányosságot eh, biztosítsunk a propriety trading számára, azaz tehát a saját kereskedelem számára, és azt gondolom, hogy erről a kérdésről legalábbis a vitát meg kellene nyitni, hiszen az amerikaiak um, itt um, a, saját kereskedelem előrevitele vagy akadályozása tekintetében előttünk járnak. Ezért ugyanakkor az 52-es módosítóban javaslatot teszek arra, hogy akadályozzuk meg a konglomerátumok első pilléres tőkének 3%-os EMFM-be való publikálását írjuk elő. Ez ugye a leglikvidebb tőkeforma, éppen ezért kíváncsi volnék, hogy a kollégák mit gondolnak erről a kérdésről. És persze örömmel követem nyomon a kollégák felvetését. Okay, thank you very much. Uh, right, I better confess that I'm the Aldi shadow, um, so... Köszönöm szépen. Én az ALDE árnyék jelentéstevője vagyok. Összességében egyetértek azzal, amit elhangzott, azonban van egy terület, amely különösen érdekelt engem ez pedig a stressz ellenőrzés, illetve a felügyeleti hiányosságok kérdésével függ össze, és úgy gondolom, hogy ezért a közös bizottság számára nagyon célrevezető volna, hogy nyomon kövessük, mi történik, és biztosítsa, hogy nem jönnek létre felügyeleti hiányosságok, és ez az egész rendszer megfelelően működjön, megakadályozunk az, hogy kettős felügyelet működjön egyes helyeken, más helyeken pedig felügyeleti hiátus jöjjön létre. Úgy gondolom, hogy a módosítók ebbe az irányba mutatnak. Ezen felül engem is egy picit félrevezetette az a javaslat, hogy most hány kollégium javas, felállítására teszünk javaslatot. Valóban az a kérdés, hogy nem bonyolítjuk-e túl a szabályozás rendszerét az új kollégiumok felállítására tett javaslattal, tehát érdemes volna ezt áttekinteni. Üdvözlöm azt a tényt, hogy az eszmáról beszélünk, valamint, hogy a a security-kkel való foglalkozást is felvetjük. Egyetértek azzal, amit a jelentés tervezett a közös bizottság jogszerűségéről, illetve ennek személyzette való ellátottsági problémájáról mond. Tehát valóban biztosítani kell, hogy megfelelő forrásokat biztosítsunk a felügyelet munkájára, és ne terheljük túl a felügyeletet fölösleges munkákkal. És azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, amelynek növekednie kell, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy ne folytsuk meg ezt a területet azáltal, hogy olyan felül, feladatokat róvunk rá, amelynek végrehajtásával nem rendelkezik emberi erőforrással, egyáltalán forrásokkal. Fontos tehát ez a felügyeleti rendszer, támogatnunk kell, de nem szabad, hogy elfolytsuk tevékenységét. Na, ennyit akartam mondani. Nem, nagyon sok módosítóval nem akarunk előrukkolni, csak még egyszer megnézzük a szabályozást, és próbáljuk kiküszöbölni a szabályozási különbségeket. Philip Lambert szó. Uh, Tisztelettel a két előttem szólónak a szakértelmét illetően nem térek ki azokra a dolgokra, amikkel egyetértünk. Köszönjük a jelentéstevőnek ezt a jelentéstevő, jelentést. Nem sok módosítónk lesz. Az egyik fontos kérdés azzal kapcsolatos, hogy ez az irányelv a szabályozott intézményekre, intézetekre vonatkozik. Vannak e szabályok a nem szabályozott, különleges célú intézményekre, azért, hogy senki sem, és pedig itt a konglomerátum szerű struktúrára gondolok, kikerülnek ennek a hatájából. De ezen kívül az előttem szólóknak a megjegyzései azok olyanok, amelyekkel egyetértünk. Köszönjük a munkát, és azt hiszem, hogy ezen a területen együtt tudunk működni. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony csak visszhangozni tudnám az előttem szólóknak a véleményét, csak a saját véleményemet fogalmaznánk meg, és ez csak egy kérdés, Az AIFM-et miért nem vették be eredetileg, és a bizottságnak a dokumentumában volt ennek valami oka? Nem tudom, hogy milyen hatása lenne annak, hogyha bevesszük őket, nem tudom, hogy hány vállalatot érintene ez egy kompromisszumba, és nem tudom, hogy a hatástanulmány az mit fog erről mondani de miért nem volt ez benne, talán utána készült el a jelentés, mielőtt az EFM az jött volna. Tehát mi az, az észszerű magyarázat erre? Nem tudom, hogy a bizottságtól valaki tudna erre választ adni, mert akkor jobban érezném magam, hogyha az EMF bevételével kapcsolatban, hogyha tudnám, hogy eredetileg miért nem vették őket bele. Ez inkább egy kérdés, és elnézést kérek, hogyha ez a jövőbeli módosítóknak a hangját meghatározza. Van a bizottságnak itt képviselője? Meg tudnák magyarázni, hogy miért nincs benne az e EMFM? Nos, egyszerű a válasz. Júniusban állítottuk össze ezt a jelentést, és az EAFM akkor még nem volt. Tehát ez az önök feladata, hogy ezt most bele akarják-e venni, vagy pedig nem. Hiszen most már nyilvánosságra hozták. Tehát ez volt egyszerűen a technikai oka, amiért ezt nem vettük figyelembe. Nos, Szerintem az ELFM-et bele kellene venni, de minden esetre valaki más akar ezzel kapcsolatban hozzászólni. Szeretném megköszönni ezeket a megjegyzéseket, és szívesen együttműködök az árnyék jelentéstevővel, tevőkkel, és a tanácsadónkkal is. és utána ezt kezdhetjük a tanácsal és a bizottsággal való eszmecserét. Elnök, köszönöm szépen. A módosítók benyújtának a határa, de február 2-a, február 28-án foglalkozunk a módosítókkal, és március 21-én a bizottságban, és a májusi plenárisban fogjuk ezt elővenni. Most akkor nézzük a 14-es napi rendi pontot, a biztosítási garancia rendszerek, és a jelentéstevő Peter Skinner. Nagyon rövid, megpróbálok nagyon röviden hozzászólni. Az, a biztosítási garancia rendszerek bárki szempontjából összetett európai szinten, és elsősorban különböző megközelítéseket tükröz a tagállamokból. Ezek mind a, mind a fogyasztók védelmét céklozzák meg, de most már az adós, adózóknak a védelmét is, és ezért nem akarnak talán a e, kormányok belevenni. Itt a szolvencia 2, amely szintén egy fogyasztóvédelmi jogszabály, figyelembe vendő. És épp ezért a megközelítéseinket be, meg kell változtatni, elsősorban a bankszektort illető megközelítéseinket. És remélem, hogy a, a kollégáim megerősítik, amit most mondok, tehát, hogy a biztosítás az nem bank, banki tevékenység. Tehát épp ezért erre kellene koncentrálni, tehát a biztosításra. Nyilvánvalóan a szulvencia kettőben tudtuk, hogy az IGS az az irányelv után jelent meg. Ez egy nagyon fontos valami, és bárki, aki azt mondja, hogyha van IGS, akkor valami csoporttámogatásra is szükség lenne hiszen a fagyasztókat meg kell védeni, amikor szükség van, szükségük van erre. Tehát hatékony rendszerre van szükség, amely e, az ilyen tőke cserére e, hatékonyságot szab meg. Tehát ez e, itt nem a végső játszma, hanem ez része ennek a kirakós játéknak. Tehát nincsen egyetlen olyan európai szintű ország, amely egy ilyenfajta rendszert már alkalmazna, ezért szerintem a szilvencia 2 nagyon sok helyi piacokat és helyi, tehát országos piacokat vesz célba. Tehát szerintem az elv az a, az a hazai ország elvének kellene, hogy legyen. Épp ezért szerintem amikor tönkre megy egy biztosító, az nem olyan katasztrófa, mint amely, hogyha egy bank megy tönkre. Tehát a helyi szabályozók talán itt még jobban felelősek a biztosító társaságnak a kudarcáért, mint egy bankért, amely akár egy éjszak alatt is megtörténhet. Épp ezért az IGS ezzel foglalkozik. Ezen kívül látjuk a, a biztosításnak a határokon átnyúló értékesítését. Látjuk, hogy biztosított társaságok a más tagállamokban más néven hoznak létre leányvállalatokat, vagy, vagy fiók vállalatokat. És ennek eredményeként látunk majd olyanokat, hogy az emberek olyan társaságoktól vesznek biztosításokat, amelyeknek nem is ismerik a, az eredeti országot. És az Equitable Life-val kapcsolatos vizsgálatunk is rámított arra, hogy milyen kritikákat kell megfogalmaznunk, amikor nem működik egy rendszer. Tehát, hogyha a származási ország elvét használjuk, akkor ez biztosítja a garancia rendszerhez való hozzáférést a, a többi rendszerrel kapcsolatban is. Szerintem minden követelést tiszteletben kell tartani. És aki kritizálja ezt a rendszert, akkor aznak, azoknak feltéz, felteszem azt a kérdést, hogy voltak-e olyan biztosítási társaságok, amelyek cserben hagyták a biztosítottakat. Hát igen, volt néhány példa rá, de azért nem olyan katasztrofális eredményekkel, mint a banki szektorban. Az IOP-nak nagy szerepe van a szabványosításban, és elsősorban a technikai szabványok megállapításában de mivel a KKV-knek nincsen jogi meghatározása európai szinten, itt problémát jelent, hogy az IGS az hogy tud jogi személyeket is lefedni. De hogyha nincs ilyenfajta meghatározás, akkor ez lehetetlen. Nos, az IGS-nek a struktúráját és a finanszírozását illeten a bizottság megfogalmazta, hogy mire van szükség, de szerintem ez túlzott, és ez szerintem annak az eredménye, hogy mit láttunk a banki szférában, de ez nem feltétlenül vonatkozik a biztosítási ágazatra továbbra is azt mondom, hogy mutassanak nekem eh, biztosítottársági eh, eh, kudarcokat, tönkremenést, és akkor láthatjuk, hogy nem olyan, mint a banki ágazatban volt. Szerintem a mandátumoknak az elve, elvének figyelembe kell venni azt, hogy a biztosítók azok nem mennek tönkre tömegesen, és alapvetően a nemzeti biztosítási garancia rendszerek nagy sokféleségét láthatjuk. És ezért a szabályozás az nem feltétlenül fog segíteni. Nos, a biztos a bizottság látja, hogy a szolvencia kettőben mik vannak már lefektetve, különböző követelmények, és, és akkor ott vannak még a hitelminősítő intézmények is, amelyeknek gazdasági értékelése is fontos. Vannak közbelépési lehetőségek, tehát hogyha látjuk már, hogy veszély van, akkor közbe lehet lépni. Tehát nem hiszem, hogy további tovább terhelő intézkedésekre van szó. Köszönöm szépen, és az eszmecserét várom. Elnök, köszönöm szépen. Karasz úr, nem tudom, hogy itt van-e, mert lehet, hogy egy másik bizottságban, nem tudom, hogy az LPP e részéről valaki más helyette szólni akar-e. Nos, akkor köszönöm szépen, elnök asszony. Nem egy könnyű témáról van szó. Egyetértek többé-kevésbé Péterrel, és tulajdonképpen a véleményem szerint a bizottság fehér könyvében a magyarázat nem olyan módon érvel, amely engem meggyőzne. Tehát nem látom szükségét annak, ahogy ők ezt javasolják. De Peter a szakértője ennek. Én a, az Invested Compensation Directive-vel, tehát az irányelvvel foglalkozom, de nem tudom, hogy a biztosítással kapcsolatban ez a fehér könyv megfelelő, -e? mert ahogy Péter is mondta, a biztosítás az más. A bizottság számára a, a fogyasztóvédelem a legfontosabb. Szerintem ezt a szolvencia kettő lefedi sokféle módon, ahogy Péter is említette. Lehet, hogy ez furcsa, mert a kérdéseim azok nem a jelentéstevőhöz szólnak, hanem elsősorban a bizottsághoz. A versenyt lefedi a fehér könyv. Ahogyan ezt meg kellene tennie? E, nem vagyok erről meggyőződve. Aztán a pénzügyi stabilitás kérdése. Vannak problémák? a biztosítást illetően a pénzügyi válság alatt a e, fehér könyv említi az európai biztosított társaságokat, de nincs sok, amely itt e, tönkrement volna. Én a harmonizációt támasztom, hiszen egységes piac van, határon átnyúló e, tevékenységek, de nem tudom, hogy ez a megfelelő módja ennek. És, és az előre finanszírozott rendszer itt a legfontosabb. Mint tudjuk, a bizottság többsége, és már mondtuk ezt, úgy véli, hogy szükség van arra, hogy jelenleg a pénzügyi rendszerbe, bankokba és a többi mennyit fektetünk be, tehát hogy ők mennyit fizetnek, és tudjuk, hogy egyetlen koronát, vagy eurót, vagy fontot sem fizetnek. Tehát nem tudom, hogy ez akkor hasznos-e a pénz, európai pénzügyi piac számára. Tehát nem egészen értem, és szerintem ezt alaposan meg kell vitatnunk a bizottságban, és az árnyék jelentéstevők között is. Tehát a különböző frakcióknak a véleményét figyelembe kell venni a javaslattal kapcsolatban, és hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket a kérdéseket. Tehát érdeklődve várom a bizottságnak a véleményét, mert még meg kell engem győzniük. Tehát erősebb érveket kell a javaslataik mellett felsorolni. Ennyit akartam mondani. tehát nem vagyok biztos ebben az egészben magasabb szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy már elő, el, e, e, tehát hamarabb vettük elő ezt a témát, mint a napi rendben volt, és elnézést kérek, hogy az elején nem voltam itt. Én sem egészen értem, tehát zavarban vagyok hogy ez az biztosít a garancia rendszerek honnan is jöttek elő, hiszen ez annyira különbözik a bankrendszertől. Tehát egy gépkocsi biztosítás az nem kapcsolatos a, a gazdasági viselkedéssel. Tehát annak esélye, hogy egyszerre több biztosított társaság megy tönkre, abszolút nem hasonlítható a banki ágazathoz. És számomra ez a fő oka annak, amikor nem szükséges egy masszív, előzetes alap. Jó, a viszontbiztosítás az itt más kérdés, de egy életbiztosítás vagy egy gépjármű biztosítás az olyan termék, amelyre különálló vállalatok vannak, és a szolvencia 2 alatt ez megoldott. Persze nem tudjuk megvédeni azt, hogy egy, egy biztosító társaság tönkre ne menjen, ez meg is történt, és valamilyen fajta garancia rendszerre szükség van rá. És megértem, hogy a fogyasztó számára nem érthető, amikor a különböző vállalatoknak a különböző tagállamokból az ajánlatait megnézik. Tehát szükséges van teljesen harmonizált rendszerre, hogy ezt a problémát megoldjuk. De azért az, hogy teljesen harmonizált lenne, az is legyen, az is arra nincsen szükség. Tehát vannak a bevált gyakorlatok olyan elemei, amelyeket megoszhatunk egymással. Szerintem nincs szükség ezekre a teljesen finanszírozott alapokra. Vannak bizonyos tagállamokban olyan alapok, amelyek az igazgatási költségekről gondoskodik, amelyeket vissza lehet szerezni, hogyha ilyen követelés van. Tehát, mint mondtam, nem, nincs szükséges ilyen szintű harmonizáció, így csak egy kérdésem marad. A bizottság hatás tanulmányát illetően nem vizsgálták meg a gépjármű biztosításokat, pedig erre szükség van, hogy megértsük a logikáját a dolgoknak. És akkor ennyi, amit mondani akartam. Köszönöm. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja Lüling asszony. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő, és szerintem az árnyék jelentéstevőknek jelen kéne lenni, amikor a jelentést beszéljük. Be kell vallanom azt, hogy nem tanulmányoztam még ezt a jelentéstervezetet, de egyszerű kérdésem van a jelentéstevőhöz. Megvan a szolvencia kettő, van az új felegyeleti rendszerre a biztosításoknak. Ez nem elegendő? Köszönöm szépen. Talán meg kellene magyaráznom. hogy sajnos a kollégánknak az IMCO-ban kell a vállalat irányítása kapcsolatban jelen lenni, de az asszisztense itt van és jegyzetel. Nos, akkor én is hozzászólok, mivel hogy van idő, ugyanis Péter és én a szolvencia eh, kettővel kapcsolatban és a csoport támogatással kapcsolatban régóta nyalogatja a sebeit, és a szolvencia kettőben már kifejtettük, hogy valamilyen fajta garanciarendszerre van szükség, és a bizottságnak ilyen, rendszer, ilyen irányba kell elmozdulnia. És a szolvencia után volt valami konzultáció, és most megpróbálok emlékezni, eh, emlékeztetni arra, hogy mit mondtunk. Kintotta a szememet, hogy az ipar eh, jelenlétében eh, hallottuk, hogy bizonyos tagállamokban milyen ellenállás volt, de volt valamilyen fajta garancia rendszer csak nem akartak újabbakat, hogy még több pénzt költsenek az ilyenekre. Tehát ezért óvatosan kell eljárnunk, tehát megnézni, hogy mi van már a tagállamokban, azok is sokfélék, és ez az egész infor, biztosítási rendszer nagyon bonyolult. De nem tudom, hogy szükség van-e ennyi fogyasztóvédelemre. Ez nem csak nagyon drága, hanem a nyomás mindig létezik, hogy gyors kifizetés legyen valamilyen biztosító rendszertől, és ezért szükség van arra, hogy oktassuk az embereket, hogy nem lehet ezeket azonnal megkapni. Nem ugyanaz, mint a bankrendszerben, amikor az ember látja, hogy nincsen már pénze a megélhetésére, és és olyan rendszerek vannak, amelyek később tönkreteszik az embernek a, az életét, amikor tönkre mennek ezek a rendszerek. De vannak olyan területek, ahol van, gyorsabban kell tenni valamit, mint más rendszerekben. Tehát én épp ezért a többiekkel együtt nem támogatom azt, hogy mindenkire egyformán szabható megoldásokat találjunk de tudatában vagyok annak is, hogy a szolvencia kettőben mi ezt kértük, épp ezért nem kritizálhatjuk a bizottságot azért, hogy javaslatot tett erre. Még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy nincsen eh, egy ilyen eh, alapos eh, segítségre. Mások nem akarnak hozzászólni a jelentéstevő, a bizottságot szeretné meghallgatni. És volt egy kérdés, tehát akkor az a szó. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, Péternek, és köszönöm a vitát, és A fehér könyv minimális harmonizációra törekszik, hiszen tisztában vagyunk annak, hogy a különböző országok rendszerei eltérnek egymástól. De 12 ország az Európai Unióban ilyen rendszert működtet. Láttuk, hogy vannak alkalmazási problémák, egyrészt azért, mert ugye különböző országban különböző módon valósultak meg, és eltérések voltak az árakban is. A fehér könyvben is elmondtuk, hogy a válságból levontuk a tanulmány, tanulságokat, és nem lehet olyan környezetet teremteni, amely további bukásokra, hibáknak ad teret. kell kerülni azt is, hogy a különböző országok különböző vállalatai ne azonos feltételek mellett működjenek. Mint mondtam, minimum rendszert javaslunk. A fehér közben, könyvben több területet vázoltunk, és úgy gondoljuk, hogy ezeken a harmonizáció megvalósulhat. Természetesen a tagállamoknak jelentős szabadságot kell adni abban, hogy ezeket a saját hadományaikhoz igazítsák. És azt is tudjuk, hogy fontos, hogy a fehér könyvre való megjegyzéseket elemezzük, meg is tesszük ezt, és az eredményekkel majd eredményekről beszámolunk önöknek, és természetesen már nagyon várjuk azt, hogy a vitát követően is tanácskozhatunk, és további részleteket, háttérinformációkat adhatunk önöknek, hogyha arra szükségük lesz. Ami a biztosítás kérdését illeti, ez nem minden biztosítási fajtákkal foglalkozik a fehér könyv, hiszen már több irányelv is tartalmazott ilyen irányú szabályozásokat. A mi feladatunk az, hogy meghallgassuk az önök véleményük a, a fehér könyvvel kapcsolatban, és reagáljon. Köszönjük. Péter? Igen, néhány dologra hadd reagáljak én is. Viki ugye azt javasolta, hogy a viszontbiztosítás az ugye a B2B közletlen üzletkötési forma, itt nem nagyon lehet mivel érvelni. Ami az ISS szerepét illeti, ahogy ö, kollégánk is említette, az EPP képviselve, meg kell, hogy mondjam, hogy így van, nagyon jó, hogy az ESUS megvan, de ez nem garantálja azt, hogy ne legyen hiba. A 99, egész nincs garancia. Kivéve talán a biztosítási garancia rendszert, ha sikerül átvegyük, átvigyük, de az igazságos és egyenlő élet az, ami fontos, és ez ennek a következetes megközelítése. A minimális harmonizációból azt hiszem ott van néhány dolog, amit valóban be kell, végig kell gondolni, például az előfinanszírozás, ami a teljes maxima, harmonizációs maximumot jelenthetné, ezt jó lenne, ha végig gondolnák, és a jogi és természetes személyek kérdésköre. Végig kellene gondolni, hogy ezeket kivegyük, és megnézzük, hogy milyen különbségek vannak, és megtaláljunk ennek egyfajta közös nevezőt. Egy közös bizottsággal meg lehetne vizsgálni ezt. De hogy hogy lehet mindezt finanszírozni, a javaslatnak a logikáját itt már nem értem. Úgy van, aki azt mondja, hogy 99,5%-os az egyéves periódus alatt, vagy a, a hiba arány, nos, a biztosítást ezt nyilvánvalóan mindenki el akarja kerülni, úgyhogy erre reagálnunk kell talán messze mentünk most. Köszönöm szépen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítások beadásának határideje nem? Nem. Bocsánat. A jelentés tervezett, tehát február 28-áig fogjuk illetve addig van a, a jelentés megfogalmazása, március 20-a a módosítók, és júniusban kerül plenárisra, a május második kihatározatot követően nincsen semmiféle olyan, amit az egyebek között szeretnék elmondani, úgyhogy a következő ülés időpontja február 1 2, 9 óra és 3 óra kezdéssel. Ezzel be is zártuk az ülést, köszönöm a kollégáknak.